A cél egyértelmű. Önök a kommunizmust és a fasizmust eh, együttesen kívánják kezelni, és eh, ezt támogatják. A történelmi valóság, eh, a vörös zászló és a Reichstag mind együtt szerepel. És ez ad újabb tápanyagot a szélsőségeseknek számos helyen, Lengyelországban, Magyarországon és a balti államokban itt azt olyan kampányokat látunk, amelyek a történelmet igyekeznek átírni, és a szabadságjogokat aláásni kívánják. Az oktatást is érinti mindez. Az Európai Unióban a kapitalizmus nem egy egyirányú utca, meg kell küzdenünk a szocializmusért. Ferhájen asszony. A totalitanizmus az alapértékekkel szembe megy. Nem engedhető meg a szabadságjogos sérelme a diszkrimináció, hiszen ezek a totalitárius rendszerek részei. Az európai történelemből sok tanulságot lehet leszűrni, és ezt, ezeket kell feldolgoznunk, és el kell kerülnünk, hogy az történelem újra ismétlődjön, illetve akár hogy feledésbe merüljön. A nacionalizmus, a fasizmus és a totalitárius kommunizmus rendszereket változatlanul az emberek tudatában kell tartani, annak érdekében, hogy, tova, hogy jövőben ilyen totalitárius rendszerek ne alakuljanak ki és ebben az oktatási rendszereknek alapvető szerepe van. A kutatási tevékenység, az egyetemek bevonása is különösen fontos minket terhel a felelősség a jövőbeni generációk életéért, hogy számukra az ilyen totalitárius rendszerek ne ismétlődhessenek meg. Köszönöm. Kosta asszony, két percben. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a demokratikus, szolidáris európai projektet csak úgy tudjuk építeni, hogyha a közös európai történelmet megismerjük, és aminek a lényege, hogy soha többé ne legyenek totalitárius rendszerek, kommunista, náci, náci rendszerek. Az új kockázatokkal szemben, ami támadja a demokráciát, nacionalista kezdeményezések, rasszista jelenségek, nagyon fontos, hogy egy európai oktatási térség alakuljon ki, és ez egyre inkább fölismerje, hogy mennyire fontos a múlt kutatása, hogy közös módszereket alkalmazzunk a történelem, a közös történelem oktatásában. Közös tanulmányokat kell támogatnunk, kritikus módon kell konfrontálódnunk, azért is, hogy erősítsük az európai egységet. Az európai polgári oktatás ezért nagyon fontos, fontos, hogy az egyes rendszerekben a szabadságjogokat helyezzük a középpontba, közösen a közös értékeinket hangsúlyozva tanulmányozzuk a közös történelmet. De nem elég, és ezt tudjuk, nem elég műveltnek lenni, nem elég visszaemlékezni azért, hogy a kockázatokat felszámoljuk. A európai polgárság egy gyakorlat kell, hogy legyen, a kritikus gondolkozást támogatni kell, a kultúrát, a lelkiismert kell, hogy kísérje. Nem elég foglalkoznunk a múlttal, hanem demokratikus tudatossággal kell dolgoznunk, a európai projekt elején kimondott soha többé kell, hogy érvényes legyen folyamatosan. Vannak pozitív és negatív példák az iskolai rendszerekben. Sok ország nehezen tudta a holokausztot beépíteni a tankönyvekbe. Sajnálom, de a cseh köztársaság, illetve Csehország Jan Palekre nem emlékszik meg a napokban. Magyarországban Nagy Imrére nem akarnak emlékezni mostanában. És ez nem tesz jót a közös európai lelkiismeret ezeknek a közös el, európai gondolatnak. Az elnök megszakítja. Szolé asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A fake news idejében nagyon fontos, hogy minőségi oktatást biztosítsunk, hogy szabadok legyenek és pluralisták legyenek a médiák. Nagyon jól tájékozott polgárokra van szükségünk, hiszen föl kell, hogy tudjanak lépni olyan emberekkel szemben, mint Pablo Casado, a spanyol néppárt vezetője, aki azt mondta, hogy nem is gyarmatosítottak a spanyolok, hanem csak a Spanyolországot akarták nagyobbá tenni. Ezek a gondolatok egyszerűen támadják a közös múltat. Meg kell, hogy hallgassuk azokat is, akik nem tudtak részt venni a hivatalos irányzatok alakításában. Helyre kell állítanunk az igazságot, igazságot kell szolgáltatnunk. És ezt nem csak a visszaemlékezéssel, amikor a totalitárius rendszerekre emlékezünk, hanem úgy is, hogy olyan rendszerek, amelyeket, a, amelyekben az alapjogokat állandóan sértették, ezeket a rendszereket is fel kell, hogy számoljuk. Orbán Crespo, egy perc. Köszönöm, elnök úr! Spanyolország kivételt jelent Európában, a büntetlenség tekintetében. Spanyolországban vannak olyan műemlékek, amelyek a fasiszta diktatúrára emlékeznek, mint Franco síremléke is. A, és még ehhez támogatást is kapnak a szövetségek, amelyek föntartják ezeket a műemlékek. Hiszen itt gyilkosok kapcsolatos műemlékekről van szó. Több ezer embert nem exhumáltak még a közös, a tömeges sírokból, akik a totalitárius rendszer áldozatai voltak. Csak Spanyolországban nem működik az általános igazságszolgáltatás. Elutasítják a, azért azt, hogy a lehetséges igazságszolgáltatást meg lehessen valósítani a bűncselekményeket elkövető személyekkel szemben. A Timmermans urat kértük, hogy fogadja az áldozatokat, az áldozatok családtagjait, de ezt nem fogadta el. A bizottság továbbra sem hajlandó fogadni a Franco rendszer áldozatait. Ez azt jelenti, hogy a büntetlenség mellett van a bizottság is. Elnök, köszönöm. Pretzel úr, egy perc. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Amikor a szocialista és nacional, nemzeti szocialista diktatúrákról megemlékezzünk az elmúlt évszázadban, akkor azt tudjuk, hogy hol van ezeknek a rendszereknek a helye a történelemkönyvekben. Itt arról van szó, hogy a közös érdekeket képviselünk a családpolitika tekintetében, vagy a nemzeti állam, illetve az EU közötti kapcsolat viszonyában. Nagyon jó, hogy ezt a vitát most lefolytatjuk, amit már jó ideje le kellett volna folytatni. Nem arról van szó, hogy az európai dimenziót fitatjuk. Itt, egy, itt a valóságról van szó, itt totalitárius rendszerekről van szó, és a valóságot ki kell domborítani, ez az oktatás feladata, de nem az állami hatóságoké. Azt hiszem, hogy ez önmagában a klasszikus példája a totalitarianizmusnak, és az EU ezt kezdi most meg. Köszönöm, Lamaszor úr, egy percben. Je vous remercie, monsieur le président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, én is gratulálok Kovácsev kollégának a mai vita javaslatáért. Nem közösségi kompetenciáról van szó, azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy a gyűlölet felütötte a fejét a közbeszédben majdnem mindenütt Európában. Két generáció alatt tulajdonképpen a háborúk idejéből áttértünk a béke korszakába, és ez pedig egy csoda. Ennek hátterében az európai konstrukció áll, illetve a megbékélés nem egymás ellen fordulunk, hanem egy közös projekt felé. Azt látjuk, hogy most egy új nacionalista generáció alakul ki, ott vannak a hamis hírek, és emellett megjelenik a hamis történelem is, félreértelmezve a 20. század tragédiáit. Nem szabad visszatérni ehhez a rendszerhez. Köszönöm. No, Mrs. Libacka for one minute and a half. Libacka asszony. Totalitaryzm to cywilizacja przemocy. Erőszak, az erőszak jellemzi ezt a civilizációt, a totalitárianizmust, illetve a gondolkodás szabadságának a hiánya. Nem szabad megfeledkezni a történelem tapasztalatairól. Azt látjuk, hogy a jelenlegi önkényuralmi rendszereket gyakran demokráciaként jelenítjük meg, ez pedig nagyon veszélyes. Azért, mert elégedettséget hoznak, hamisan, ezért feladatunk az, hogy tanítsuk a fiatal generációt arra, hogy kritikusan értelmezzék és értsék a világot, megértsék, hogy miről szól a saját méltóságuk, toleranciáról tegyenek tanúbizonyságot, és megértsék egymást. Az oktatás a legjobb és a leghatékonyabb elem, amely szembeszáll a gyűlölettel, a tolerancia hiányával, illetve az önkényuralommal. Indira Gandhi a gyűlölet áldozata volt, azt mondta, hogy a történelem a legjobb tanár, de nagyon rosszak a diákok, a tanulók. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Köszönöm szépen, Tarán úr, következik egy percre. Ah, thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Azt hiszem, hogy John Donne szavai, a, illetve Ernest Hemingway szavai kellenek, hogy a szemünk előtt lebegjenek, hogy kiért zúgnak a harangok. Valóban a totalitarizmus mindenféle szint magára ölt, jobboldal, baloldal, bolsevék, trockista, nacionalista, és így tovább. Fontos azonban, hogy fölismerjük ezt. És akkor, amikor egy kis mag még, akkor kezeljük a helyzetet, ne várjuk meg, amíg szárba szökken és fává nővi ki magát. Egy hónappal ezelőtt megjelent egy könyv, melynek az Enszár a szerzője, Stutthofban volt a Reich fogja, később pedig gulákba vetették azért, mert a szovjet nép ellenségének nevezték. Nagyon sokat tanultam tőle, és remélem, hogy én is taníthattam önöknek valamit ebben az egy percben. Köszönöm, Forenza asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Most eh, nincs időm arra, hogy eh, reagáljak eh, néhány megjegyzésre, amit itt hallottam a felszólalásokban. Egyébként pedig az Európai Unió május 29-én ünnepi, ünnepli, tehát az az Európai Unió napja, és az volt a fasiszta erők visszaszorításának a napja. A kommunista, szocialista, totalitárius rendszereket is el kell, hogy ítéljük. Hozzájárultam ahhoz, hogy egy jelentést elfogadjunk itt az Európai Parlamentben az összes új neofaszista rendszer betiltása érdekében. Több mint 25 neofasisztát tartóztattak le Báriban. Ma, ahogy ezt egyértelművé válik, a, meg kell keressük a gyökerét a totalitárius rendszereknek, hiszen Olaszországban és egész Európában is elfeledkezünk a humanitárius értékekről. 49 embert kint hagyunk a tengeren, anélkül, hogy megértenénk, hogy ők is emberek, amikor Cesare Bátisztit visszaszolgáltatják Olaszországba, az elnök megszakítja a felszólalót. Sojdrova asszony, kolléga többet beszélt, mint a felszállási ideje. Sojdrova asszony, egy perc. Kedves kollégák, a történelem tanítása, a totalitárius rendszerek tanítása a történelmen keresztül nagyon fontos, de ez nem könnyű. Egy cseh projekt a postbellum név alatt gyűjt, gyűjti az áldozatok emlékét ezekről az időkről, és ezeket próbálja az iskolai oktatásba befoglalni. Ez egy nagyon hatékony rendszer, hiszen a tanárokat támogatnunk kell, és a lehető legtöbb információt kell, hogy megadjuk nekik. Az Jan Amos Gomeski díj a tanárokat díjazza. Az Európai Parlament is támogatta ezt a kezdeményezést, idén fog indulni a végrehajtás. Ez a mi hozzájárulásunk azon oktatók, azon tanárok munkájához, akik a, tanítják a történelmet. Az Európai Történelem Háza, amit az Európai Parlament állított fel, ez is nagyon fontos. A máj, március 20-án Jan Palach már nevét már említették, de az elnök megszakítja a felszólalót. Rodriguez asszony a szó egy percben. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Jó szándék indította ezt a mai vitát. Teret kell adni annak, hogy általában a diktatúráról folytassunk vitát. Nem mondjuk, hogy bal vagy jobb oldali a diktatúra, az diktatúra. Itt nem nincs e mögött konkrét ideológia. Európában nincsenek diktatúrák, de néhány országunkban olyan illiberális demokratikus rendszer állt fel, amelynek a nyelvezete nehézséget okoz az emberek számára. Mindazokról meg kell, hogy emlékezzünk, akik elveszítettek az életüket, és akik harcoltak a totalitárius rendszerek ellen. Az oktatáson keresztül kell, hogy megemlékezzünk arra, amit Iliót ideiglenes provincializmusnak nevezett. Portugália tudja, hogy ez mit jelent. Thank you. Köszönöm szépen. Tíz évvel ezelőtt a parlament megállapította, hogy Európa nem lehet egységes, ha újra egyesül a történelmével, és elismeri, hogy a kommunizmus és a nácizmus egy szörnyűséges közös örökség. Idén a berlini fal leomlásának 30. évfordulóját ünnepeljük ugyanakkor ez a vasfüggöny még a tudatokban tovább él. Nincsenek nemzetközi kötelezettségvállalások, és a az annak általános ismerete, hogy mi történt Kelet-Európában, még mindig elégtelen. Az Európai Parlament ragaszkodott ahhoz, hogy mit kell tenni, és emlékeztetnék néhány pontra nyilvános vita a totalitárius rendszerek természetéről, az európai történelemkönyvek korszerűsítése, és augusztus 23-át a totalitárius rendszerek áldozatainak közös emléknapjává kinevezni. Ward asszony egy percben az Európai Unió egy béke projektként született meg a totalitárius rendszerek és veszélyes nacionalizmus túlásait követően. A emlékezett kultúra keretében, tavaly az Európai Örökség keretében tömegek vettek részt a 28 tagállamban folyt programokban és a formális és informális oktatást minden korosztályban be kell erősíteni. A történelem szomorú eseményről is megemlékezve nem csak a sikerekről. A múlttal tisztában kell lenni, a tömeggyilkosságok, a romákkal szembeni diszkrimináció, az ukrán éhínség, ami 7,5 millió áldozatot szedett. Ezek mind a történelmünk részei, és az európaiakat egyesíteni kell abban, hogy mindenki tanuljon a múltunkból, mint ahogy Merkel asszony mondta, és itt az elnök kikapcsolja a hozzászóló mikrofonját. Különösen ebben a témában nem érzem túl jól magam, hogy kikapcsolom a mikrofonokat, de sajnos más választásom nincsen. Koga úr, egy percben. Én személyesen tapasztaltam, hogy elfelejtődött az európai történelem emlékezetének ügye. Az Amazon vezérigazgatójához egy levelet intéztünk, hogy a szovjet jelképeket távolítsák el a meglepett, hogy senki nem tudta, hogy miről is van egyáltalán szó. Nem voltak tisztában a szovjet rendszerek, rendszer által elkövetett szörnyű cselekedetekkel és itt egyfajta szuvenírként hirdettek ilyen jelképeket. Több millió áldozatot szedett ez a rendszer, több milliókat küldött táborba és a világ többi része alig tudott ezekről a bűntettekről A, azt hiszem, hogy ugyanúgy kell kezelnünk a szocialista jelképeket, mint a náci jelképeket, hiszen mindkét rendszer alásta az emberi jogok érvényesülését és elnyomást jelentett Európa számára. Уважаеми колеги, историческата памет за тоталитарното минало е тема. Tisztelt kollégák! A totalitárius múlt kérdését nagyon is érzéken, érzékenyen kell kezelni. Ami a kommunizmust illeti, a volt kommunista blogban még élő ez az emlékezet, hiszen az, az iskolákban is oktatják ezt a történelmet. A történelmi megközelítésnek azonban objektívnak kell lennie, A kommunizmus a jelenlegi történelemkönyvben a lehető legrosszabb jelenségként szerepel, mégis nagyon sokan szeretnének visszatérni a kommunista időbe. Miért? Azért, mert az átmeneti időszak során nagyon nehéz az emberek számára a megélhetés. Fölteszem tehát a kérdést, hogy ahelyett, hogy, hogy kommunisták és antikommunistákra osztanánk fel az embereket, a népességet, miért nem inkább az integrációra összpontosítunk. Tisztelt kollégák, most a biztos asszonynak adom meg a szót, hogy reagáljon, tessék. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák! Nos, nem tudok ellenállni annak, hogy az anyanyelvemen szóljak, azért, mert én is szeretnék megemlékezni ilyen Palach esetéről. Filozófia hallgató volt Prágában, és véget vetett az életének. Meghallgattam ezt a mai vitát, és rádöbbentem arra, hogy mennyire szimbolikus az, hogy ma erről beszélünk, a totalitárius rendszerekről, és ezt összekötjük a cenzúrával. Meg kell emlékeznem arról a pillanatról, amikor 15 éves voltam, és azt hiszem, hogy akkor édesanyám suttogva mondta el nekem, hogy ki volt Jan Palach, és mit tett 1969-ben. Emlékszem, élő emlékez, azért, mert azt mondta, sehol nem mond ki hangosan a nevét, de emlékez rá. Aztán 1989 januárja is eljött, és akkor ez volt ez volt az a név, amit hangosan kantáltunk, hangosan mondtunk Prágában a tüntetések során, és ez a fájdalmas haláleset előtérbe került a cseh társadalomban, és valahol értelmet nyert. Nem csak Cseh, a Cseh köztársaságban, nem csak Csehországban, hanem Európa szerte. Föl kell ismernünk azt, hogy a totalitárius rendszerek mellett megjelenik a cenzúra, az elnyomás, a kivándorlás, az erkölcs, az etika és a moralitás lerombolása. Ezzel van dolgunk. Ami pedig az oktatást illeti, nem hiszem, hogy itt közülünk bárki, vagy akár itt az Európai Unióban bárki azt gondolná, hogy a jelenlegi oktatási rendszer egyetlen egy igazságot hangoztatna, hiszen az már a totalitárianizmusnak a jele. Azt akarjuk, hogy az iskolák objektívek legyenek, ne kerüljük ki a modern történelmet, tanítsuk meg a fiatal generációnak, hogy dolgozzon az információval, kritikusan gondolkodjon, azt kritikusan kezelje, hiszen csak az iskoláink segíthetnek abban, hogy megfelelő ismeretekre tegyünk szert. Nem gondolhatjuk azt, hogy azonban, hogy az iskola mindennek a kulcsa. És ahogyan elhangzott, nagyon sok hamis információ van az interneten, ezért tájékoztatnunk kell a fiatal generációt, tanítani őket arra, hogy kritikusan analizálják, elemezzék az információt, és különböző forrásokból származó információkat vessenek össze. Ez nem csak az Európai Unió feladata, hanem, ahogyan elhangzott, a tagállamok házi feladata és erre hagyatkozom, hagyatkozom arra, hogy nem fogják hagyni, hogy a totalitarizmus dominálja az oktatást a társadalmainkban. Egy kicsit uh, sajnálatosnak tartom, hogy azok a kollégák, akik az EU propagandáról beszéltek az oktatásban, nem hallgatták meg az elnök válaszát, és most meghallgatjuk a tanács válaszát is. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani ezért a fontos és gazdag vitáért. Úgy gondolom, hogy széles körül az egyetértés a tekintetben, hogy mennyire fontos az oktatás a jövő Európájának építése során, aminek az alapját a közös értékek, közös kölcsönös megértés, a különböző eltérő történelmünk, kultúránk fenntartása jelenti, és ebbe a történelembe beletartozik a totalitárius rendszerek ismerete is. A, biztosítom a parlamentet arról, hogy a tanács számára a jövőben is napirenden lesznek ezek a témák. Köszönet még egyszer a figyelmükért. Köszönöm, kollégák, lezárom a vitát. Következő napirendi pont Terik Ábrász úr jelentése az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2017-ben. Az előadó kapja meg a szót négy percre. yours, rapporteur. Öné a szó előadó úr. Köszönöm. Elnök úr, biztos asszony, kollégák, akik árnyékelőadók voltak a alapvető jogok helyzete az EU-ban 2017-ben ennek a jelentésnek árnyék előadói voltak, azok nagyon jól tudják, hogy rövid kellett, hogy legyen a jelentés, rövid is. Amikor az összes alapvető alapjogot figyelembe kell vegyük az egész Európai Unióban egy év alatt, akkor láthatják, vagy gondolhatják, hogy rendkívül sok témával kell, hogy foglalkoznunk. Mi hat fontos témára koncentráltuk a munkákat. Ezek közül néhány bővebben, részletesebben foglalkozunk. Mindegyik rendkívül fontos és aggályos. Jogállamiság, migráció, nőjogok, médiaszabadság, szólásszabadság, gyülekezésszabadság, rasszizmus, idegengyűlölet, gyűlöletbeszéd, és más formája az intoleranciának, az alapjogi ügynökség szerepe és megbizatása. A, egyetértettünk abban a, azokban a kritériumokban, hogy hogyan alapozzuk meg a munkánkat. Politikai kritériumunk az volt, hogy nem akartunk egy teljesen neutrális, semleges elemzését adni az alapjogok helyzetének az Európai Unióban, hanem egy olyan dokumentumot akartunk produkálni, amelynek alapján végig gondolhatjuk az európai értékeket. Nem csak az európai értékek védelmét akartuk hangsúlyozni, hanem azt is, hogy a karta szavait, a karta szellemét hogyan tudjuk szolgálni. Egy személyes megjegyzésem lenne, senki nem gondolja azt, hogy a kárta erősebb lenne, élőbb lenne, hogyha az 51-es cikket megtartjuk. Amit szélesebb körben, bővebb módon kellene értelmezni, pontosan annak elkerülésére, hogy ne teljesüljenek teljes mértékben ezek a szabadságjogok. Meg vagyok győződve arról, hogy jó jelentést készítettünk, csak néhány aspektus szeretnék hangsúlyozni először is. A jogállamiság témájában hangsúlyozzuk, hogy az EU hatékonyságának a hiánya a kettes cikkben szereplő értékek szolgálata és ennek a hiánya alása az Európai Unióban való bizalmat és az Európai Unió hitelességét. 2017-ben 650 ezer első kérő kért nemzetközi védelmet a tagállamokban. Az e- ezer menekült halt meg a földközi tengerben. A tagállamok nem voltak képesek a Dublini rendelet kötelezettségeit teljesíteni, és kriminalizálták a tagállamok a menekültek, a migránsok segítség, megsegítését. A médiaszabadság, a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság, a szabad nők és férfiak ezen jogait helyre kell állítani. Olyan országokban is, ahol arra gondolnánk, hogy ezeket a jogokat nem fenyegeti semmi. Művészek és más személyek is áldozatának esnek az ilyenfajta támogatásoknak. Idegengyűlölet, rasszizmus, gyűlöletbeszéd, az emberi jogok szabad, minőségi szabadságát támadják. Nagyon sok formája él az intoleranciának és a diszkriminációnak. Az pedig fontos lenne, hogy a, az igazság, az igazságszolgáltatás egy jó szabadságjogokkal működő övezetben élhessünk. Az alapjogok tekintetében kiváló munka született, és az Az alapjogi ügynökség proaktív kell, hogy legyen, és le kellene, hogy fedje olyan eseteket, ahol támadják az emberi jogokat, az alapjogokat. Új mandátumra van szükség. 21 oldalban fogalmaztuk meg a jelentésünket, véleményem szerint ez egyszerű, pontosan fogalmaz, átfogó. Köszönet az árnyék előadóknak, a tanácsadóknak, akik nagyon határozottan hozzájárultak ehhez a megfelelő kielégítő eredményhez. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim, mondja az elnök. És jó lenne, ha tartanánk az időt, ugyanis 5 órakor szavazás lesz. Ha valaki túlépi az időt, akkor sajnos közbe kell lépnem. Köszönöm a jelentéstevőnek, és most Jurova asszonynak adom meg a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők, szeretném megköszönni, hogy az Európai Parlament folyamatosan fókuszban tartja az alapvető emberi jogok kérdését. Először is a jogállamisággal kezdeném. Ez alapvetően fontos az EU megfelelő működéséhez. Az Európai Bizottság az elmúlt években elkötelezett volt az iránt, hogy a jogállamiság minden tagállamban érvényesüljön, folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyzetet. A jogállamiság soha nem szerepelt ilyen előkelő helyen a napirendünkön, mint mostanában. A bizottság egy rendeletre tett javaslatot az európai költségvetés vonatkozásában, ahol tükrözni, tükrözni kell azt, ha a jogállamiság egy-egy tagállamban sérül. És egy kezdeményezés született, hogy a jogállamisági keretet tovább erősítsük, figyelembe véve az Európai Parlament demokráciáról, jogállamiságról és alapvető emberi jogokról elfogadott 2016-os állásfoglalását. A lengyel kormány intézkedéseit követően beindítottuk a hetes cikk szerinti eljárás, és tavaly decemberben a parlament úgy döntött, hogy a magyar kormányjal szemben is hasonló eljárást kezdeményez. Ezek korábban nem látott példátlan lépések. A bizottság egyébként szabálysértési eljárásokat is indított számos tagállammal szemben a jogállamiság sérelme miatt. Ezen kívül audit folytatunk, vizsgálatokat az európai alapok felhasználása tekintetében, és az európai szemeszter keretében az igazságszolgáltatási reformokat is figyelemmel kísérjük. Arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy javítsák az igazságszolgáltatási rendszerek függetlenségét és igazságoságát. Nagyon gyakran az a nemzeti állami bírák, európai bírák is, és ők is az európai jogszabályok őrei az elsőleges eljárások keretében. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a bizalmat megőrizzük az igazságszolgáltatási szervekben és az elmúlt európai bírósági ítéletek is rávilágítanak arra, hogy a kölcsönös bizalom azon nyugszik, hogy a nemzeti bíróságok is megfelelő igazságszolgáltatási védelmet képesek nyújtani. A hatékony igazságszolgáltatási felvizsgálat az egyik sarköve a jogállamiságnak, erre épül az Európai Unió ami a nők előtt álló kihívásokat illeti. A nők jogai a bizottság munkájának egyik fontos részét képezték 2017-ben, és helyesen említette meg, hogy az egyik fő eredmény az isztambuli egyezmény, remélhetőleg az Európai Unió is csatlakozik majd ehhez az egyezményhez mi hamarabb és végezetül néhány szót a média szabadságról, illetve a civil szervezetekről. Szerettem volna szólni, de van még időm? Nem, akkor most eh, nem mondom ezt el. Köszönöm, mondja az elnök. Tahoszki úr. Elnök úr, nem tudom, hogy eh, amikor akkor a, egy ilyen fontos kérdésről, az emberi jogokról folytatunk vitát, miért nem hívjuk meg a tanácsot, a román soros elnökség képviselőit? Talán, hogyha erről hallhatnánk néhány szót, ez nem, az alapvető emberi jogok nem jelentenek fontos témát az román elnökség számára? Elnök, köszönöm szépen a megjegyzést. Kérem szépen, vegyék figyelembe a következőket. Itt elhangzott, hogy Románia speciális eset. És azt hiszem, hogy ezt a kérdést az elnökséghez kéne intézni, talán ők válaszolnak. Most pedig a néppárt nevében Kudrivska asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, ez a jelentés a legfontosabb kihívásokra világít rá, amelyek az EU előtt állnak. A jogállamiság sérelme, a diszkrimináció, gyűlöletbeszéd, a hatalmi ágak szétválasztásának megsértése, az igazságszolgáltatás fölötti politikai ellenőrzés gyakorlása, a gyűlöletkeltés a médiában, ezek mind aggasztó jelek, és erre reagálni kell, ugyanis ez a terrorizmus melegágya lehet. A Gdanszki merénylet is ezt mutatja, ahol is a polgármester ilyen merényletnek esett áldozatul, egy ilyen terrorista merényletnek és most mi ennek a jelentésnek a keretében az iránt folyamodunk, hogy állítsuk helyre az emberi méltóságot, a szabadságjogok érvényesülését, a jogállamiságot. Ugyanis csak így tudjuk biztosítani, hogy Adamovics polgármester úr nem hiába esett áldozatul. És ez különösen fontos az alapjogok tekintetében, a jogállamiság tekintetében is. Nyilván a szubszidiaritás elvét tiszteletben kell tartani, de ez nem lehet kifogás arra, hogy rendszeresen sérüljenek az emberi jogok a hetes cikk szerinti eljárással kapcsolatban Lengyelország és Magyarország esetében a tanácsnak el kell döntenie, hogy ez mennyiben jelent súlyos kockázatot az emberi szabadságjogok tekintetében. Frank Engel kiváló kompromisszumokat javasolt, és én ennek tükrében javasolom, hogy fogadjuk el ezt a jelentést. Köszönöm szépen. És még egyszer kérem, hogy tartsa mindenki az időt, mondja az elnök. A szocialisták nevében Guillaume asszony kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ez egy nagyon fontos jelentés, amely az alapjog tiszteletben tartásáról beszél. Szocialista jelentéstevőként hadd mondjam el, hogy a 2017-es esztendő nagyon nehéz esztendő volt az, áll az állampolgári jogok, illetve jogállamiság szempontjából, és nagyon fontos, hogy a tárgyalások során zárjuk sorainkat, hiszen ezek az értékek nem, tárgyalás, nem képezik tárgyalás alapját. Az igazságszolgáltatás függetlensége, a civil szervezetek, a korrupció a médiában, él, nagyon hosszú a lista, és a tanácsnak, a bizottságnak feladata az, hogy értékelje a helyzetet a hetes cikk értelmében, illetve e, büntetéssel sújtsa a szabálysértőket. Ugyanez vonatkozik a nők helyzetére, itt meg kell említeni a MeToo kampányt. Gazdasági szempontból egyenlőséget kívánunk létrehozni, és nagyon fontos, hogy a családtervezés, a fogamzásgátlás területen is lépjenek a tagállamok, hiszen eddig még nagyon sok a hiányosság. Mindenkinek, minden nőnek joga van ahhoz, hogy döntsön a teste fölött teljes biztonságban. A frakcióm láncsát tör ezen értékek mellett. Ami pedig a migrációt illeti, a 2017 ben már hoztunk erre vonatkozó döntést, mégis európai, európai szinten nincsenek még közös intézkedéseink. Aztán, ami a diszkriminációt, a homofóbiát, a rasszizmust, az antiszemitizmust illeti, minden területen fel kell lépnünk, ugyanez vonatkozik a Brexitre, az Európai Uniós állampolgárok jogainak megőrzésére. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament fölemelje a hangját, és boldog születésnapot kívánok a kislányomnak. dziękuję bardzo pozdrowienia dla córki rzeczywiście jak się ma młodą mamę to i Köszönöm szépen. Fiatal anyukának fiatal gyermeke, és nézzük, akkor most Jurek úr következik. A stányi praw podstavavők. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! A 2017-es esztendőben Bájenben Primzam Kinze egy fiatal keresztény afgán nő, aki menekült volt, életét vesztette, megölték. A keresztény elleni gyűlölet volt ennek a hátterében. Egy menekült kérő követte el a gyilkosságot akkor. Svédország egy másik uh, iráni uh, színésztőnek, aki keresztényé vált, szintén megtagadta a menekült ügyi státuszt. Azt látjuk, hogy a keresztény temetőket és templomokat megtámadják. Németországban három naponta történik ilyen támadás. Ugyanebben az évben ugyanebben az évben a római Szentpéter katedrálist is incidens érte, A jelentés az új előítéletekről, előítéletekről szól, azonban figyelmen kívül hagyja a keresztények elleni gyűlöletet, pedig kértük, hogy ezt a jelenséget vegyék be a jelentésben. Nem szabad csendben maradnunk, hiszen a keresztény gyűlölet illetve a keresztény gyűlölettel kapcsolatos elhallgatás, csend már a tisztelet hiányát mutatja. Köszönöm szépen, a liberálisak nevében Michel következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, igen, ebben az évben az Európai Parlament megemlékezik jelentésében az alapjogok helyzetéről az Európai Unióban, és ismét fölhívja a figyelmet arra, hogy a az eh, a jogok lábbal tiprásának vegye, vessenek véget a tagállamok. Közelednek az Európai Uniós választások, és eh, igazából két Európa között kell választanunk, a demokrát, demokrata és liberális eh, Európa, ahol az alapvető értékek, az integráció, az állampolgárok védelme van előtérben, mint ahogy ez történt a háborúk óta, vagy pedig egy olyan Európa, amely szembe megy a történelemmel, és úgy gondolja, hogy a jogok megvédése, illetve a minoritás, a, a kisebbségek megvédése háttérbe kerül, és szelektív erkölcsösséget választunk, ahogyan hallottuk egy pár perccel ezelőtt. A politikusoknak pedig választaniuk kell, dönteniük kell, és szembe kell nézniük a választópolgárokkal. Ezért hangsúlyosan szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy nagyon is sürgős az, hogy a tagállamok vezetői egy megfelelő rendszert hozzanak létre, felügyeleti rendszert, ahogyan ezt Sophie Intfeld is kérte, illetve az Európai Parlament. Ennek célja az lenne, hogy az Európai Unióban minden egyes ország tartsa tiszteletben az állampolgári jogokat. Hogyha ezt nem állítjuk föl, akkor hiányozni fog egy nagyon fontos eszközünk. Köszönöm. Mr. Michel. Michel úr, kérem tegye fel a fejhallgatóját. Egy kérdést kívánok föltenni önnek, egy kékkártyás kérdést. Elfogadja a kékkártyás kérdést? Gonis úrtól? Yes. Igen? Igen. Gonis úr, tessék. Köszönöm szépen, Michel úr, köszönöm elnök úr. Rövid a kérdésem. Michel úr, ön belga politikus, kiváló politikus. Azért nem tartja furcsának, hogy hazájában, Belgiumban a fő ellenzéki párt néhány évvel ezelőtt a Flams Block gyakorlatilag ezt a pártot betiltotta a bíróság. Mm, ezt szeretném megkérdezni. Je ne trouve pas, je ne trouve pas choquant qu'un parti soit interdit. Nem hiszem, hogy emiatt tiltották be ezt a pártot, amikor valaki olyan módon jár el, ami az alkotmánya ellenes, ez ennyire egyszerű. Akkor lépni kell. A Slump Lamsblangnak hívják most, és nagyon közel áll ez a párt az önök, az ön pártjához. Nem, nekem kell megítélnem azt, hogy ez a párt hogyan lép fel, illetve hogy Belgium hogy ítéli meg ezeket a helyzeteket. Fasiszta pártként ismert ez a párt. Köszönöm szépen. Meghallgattuk a kérdést, a választ. Miranda asszony a zöldek nevében. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Joseph Maria Terikábrász úrnak a jelentéshez. Rávilágít arra, amit a szövegben szabadságjogoknak hívunk, de azért szeretném felhívni a parlament figyelmét, hogy itt nem csak írott szavakról van szó, itt az valóságot elemeztük. 2017-ben meglátogattuk a migráns befogadó területeket, és láttuk, hogy milyen körülmények között élnek a migránsok, a menekültek, akik az életüket mentve menekülnek és nagyon nagy csalódást okozott, ahogy a biztos asszony is említette, hogy nagyon sokan meghaltak a földközi tengerben. Az európai történelmi emlékezet szempontjából is fontos. Nehéz év volt a nők joga, a szexuális, a reprodukciós jogok szempontjából is, az abortuszhoz való joghoz is, bár ez nagyon zavarja a plenáris ezen oldalán ülőket. A médiók, média, a szabad szólásszabadság, a gyülekezési szabadság is nagyon fontos, és ezeknek a helyzetét is vizsgáltuk. Végül elnök úr, diszkrimináció, rasszizmus, xenofóbia, gyűlöletbeszéd pontosan az, ami történik, és ami fenyegetést jelent a következő parlament számára is, és ez igaz a Le Pen féle pártra is, és a Vox pártra is. Köszönöm szépen! Marie Krisztin verziája szó a GUE nevében. Köszönöm, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani én is az előadónak és az árnyék előadóknak. Ez az öt tematikus fejezetes struktúra röviden, bár pontosan fogalmazza meg a helyzetet, a minden politikai építkezést a jogállamiságból kéne kiindítani és ezzel kapcsolatosan minden hiányt szankcionálni kellene, mert ilyenkor a demokrácia fenyegetettsége él. A hatékony reakció fontos a bizottság részéről ezen a területen is, ugyanúgy, mint a költségvetés és általában egyéb témák területén. Az igazságszolgáltatás függetlensége, a szabad véleménynyilvánítás, a nők és a férfiak közötti egyenjogúság, ezek is fontos témák. A összes kisebbséget védeni kell. Ezért a politikusok azok, akik felelősek, beleértve a kormányok is, akik pontosan rossz példát mutattak. Láttuk a marekesi egyezménnyel kapcsolatban a helyzetet. Több kormány megkérdőjelez egy olyan szöveget, amit 2018. júliusban egyhangulag elfogadtak. A társadalom megítélése attól függ, hogy a legsérülékenyebb személyeket hogyan támogatja. Szerintem sajnálatos lenne ez az értékelés most a mostani vezetők tekintetében. Köszönöm szépen. FDD frakció nevében Ferrara asszony. Köszönöm, elnök úr. Amikor évről évre megvizsgáljuk az alapvető jogok helyzetét, akkor mindig kritikus hangokat ütünk meg az emberi méltóság, az egyenjogúság, törvényeleti egyenlőség, szabadságjogok, diszkriminációmentesség kérdését, pedig minden demokratikus és jogokon alapuló társadalomnak ezek az értékekkel, hogy az alapját képezzék. Néhány fontos témát említ a jelentés. Több tagállamban rasszizmus, xenofóbia jeleit látjuk, erőszakos fellépést látunk nőkkel szemben, migránsokkal szemben, kisebbséghez tartozó személyekkel szemben, a tájékoztatási eszközök területén nem érvényesül a szabadság. Az állampolgárok számára a jogok azonos szintű gyakorlása és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés nem biztosított. Egy európai monitorozó mechanizmus kell felállítani, ami az alapjogok sérülését vizsgálja az Európai Unióban. Támogattam volna egy nagyobb figyelmet a szegénység terjedése és az anyagi elszegényedés témájának nemzeti rendszereket kellene felállítani minimum jövedelem biztosítása tekintetében azért, hogy minden személy számára a méltányos életkörülményeket biztosítsák olyan személyek számára is, akiknek nem éri el ezt a minimum szívet a jövedelme, vagy munkanélkül vannak, ők is hozzá kell, hogy férjenek az összes szolgáltatáshoz. Az alapjogok védelme rendkívül fontos lenne a piaci érdekek és a megszorító intézkedésekkel ellenben is. Csak rossz eredményei voltak a megszorító intézkedéseknek, és emberek eltávolodtak a politikáinktól, pedig ők kell, hogy az európai politika és az európai döntések középpontjában álljanak. Az ő jólétüket, személyes, polgári, szociális, politikai és gazdasági jogait kell, hogy szolgáljuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az ENF nevében Zülszka asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! A politikai erőszak Németországban, Lengyelországban, a közelmúltban egyre inkább azt helyezi előtérbe, hogy meg kell hallgatnunk egymást, és a politikusokkal szembeni erőszak felháborító, nem pusztán fizikai formájában jelentkezik, hanem administratív módon vagy szavakban is. A választók egy részének demonizálása is megtörténik pusztán azért, mert nem értenek egyet a fennálló hatalommal. A parlament képviselőinek végig kellene gondolnia, hogy minden, eh, amiről azt mondjuk, hogy emberi jogi eh, sérelem, az valóban az. Köszönöm szépen. Golnis úr. Ah, eh, Igen, az alapvető értékek veszélybe kerültek Európába, de nem úgy, ahogy ez a jelentésben szerepel. Például a szólásszabadság érvényesül, aztán ami a migráció, az immigráció, a bevándorlási kritikát illetét, megemlítették a xenofóbiát és más. Most nem igaz, értem, hogy mit mondott Michel úr, de nagyon fontos az, hogy megfelelő politikai irányba haladjunk, illetve felkészüljünk a választásokra. Michel úr, valóban oda kell figyelni a gyűlöle, gyűlöletre, illetve a gyűlöletkeltésre, és nem szabad, hogy a hagyományos értékeket háttérbe tegyük, illetve elsöpörjük. Ami pedig a homofóbiát illeti, itt is azt látjuk, hogy több százan börtönben vannak Németországban, van olyan, aki ezek közül 83 éves, illetve 90 éves foglyok is vannak, azért, mert egész egyszerűen a véleményének adott hangot, hát micsoda két színűségnek vagyunk tanúi. Köszönöm szépen, és most pedig Svoboda úr kapja meg a Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni az előadóknak a munkáját. Az Európai Uniónak nincsen rendőrsége, hadserege, viszont vannak törvények, vannak az alapértékek, és ez a mi erőnk, ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy a világon mindenhol betartsák ezeket a jogszabályokat, illetve tartsák magukat az emberi <coughs> jogokhoz. A keresztények elleni türelmetlenségről ugyanakkor nem nagyon hallok ebben a jelentésben. Például Ausztriában egy új intézmény jött létre, mely ezt a jelenséget vizsgálja meg. Az alapjogok rendszerem kizárólag az egyéni alapjogok védelmére épül. Ezen értékek nélkül, ezek keresztény értékek, az egész rendszer kisiklik. Köszönöm. Köszönöm pośle Pawle, czy przyjmie pan zapytanie w trybie blue card od pani... Egy kékkártyás kérdést intéznek önhöz, elfogadjam? Persze, igen, szívesen. Mult, domnule președinte uh, stimate coleg sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră dar. köszönöm szépen kedves kollégák egyetértek önnel de ugyanakkor um, ausztriáról beszélt egy szóval Köszönöm szépen, egyetértek azzal, amit mondott, arra van szükségünk, hogy biztosítsuk, hogy az állampolgárok jogát az Európai Unióban tiszteletben tartsák, de Ausztriáról beszélt. Kérdezem, hogy hogyan, milyen kontextusban említette Ausztriát, hiszen Ausztriában például a külföldi anyák családi pótlékát megrövidítették. já jsem eh, vážená paní kolegyně mluvil eh, o něčem úplně jiném. Já jsem... Egészen másról beszéltem, kedves képviselőtársam. A keresztények diszkriminációjáról beszéltem Európában. Mindenfajta diszkriminációról beszéltem. Ami jogellenes, jogba ütköző, és arról beszéltem, hogy az emberek az Európai Unióban gyakran eh, alapjogok sér, sérül. Köszönöm Intfeld asszony öm, feltesz egy következő kérdést. Elfogadja ezt? Svoboda úr elfogadja Intfeld asszony kérdését? <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. A militáns ateistákról beszélt. Hát mit jelent ez? Hogyan tenni ez a keresztény emberek életét lehetetlenné Európában? De hát legyen, ami ahogy mondja de azt mondja, hogy az Európai Unió összeomol, összeomolna, hogyha nem a keresztény értékeken állna. De hát nem a jogállamiság és nem a felvilágosodás értékei adják-e a mi közösségünket. Én tiszteletben tartom az ön keresztényi meggyőződését, de ha nem veszi tiszteletbe, nem tartja tiszteletbe, hogy mások ateisták, akkor hogyan lehet kommunikálni? Köszönöm szépen, tiszteletben tartom én persze mások <clears throat> meggyőződését, csupán arra szeretnék utalni, hogy az emberek tiszteletben tartása nagyon fontos, de hogyha ezt a tiszteletet nem a keresztény értékek szellemében tesszük, akkor ez degenerálódik a helyzet. Köszönöm szépen. Most pedig Dietmar Köszter kapszott. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Az alapjogok folyamatosak és állandóak, ezek perelhetők és elvárhatók a polgárok részéről. Ezek konstitúciós jelentőséggel bírnak az európai jogállamiság, a hatalmi jogok megosztása és a demokrácia szempontjából. Csak egy befogadó társadalom lehet humános. Az Európai Unióban azonban a kisebbségek alapjogait elveszik, például a róma közösség tagjait rasszista módon diszkriminálják, és felháborítónak tartom, hogy